Pan przewodniczący! Az elnök. Good afternoon. Before opening... Jó napot kívánok! Miatt megnyitom a vitát, szeretném üdvözölni Bárnyé biztos urat körünkben, igen szívélyesen, és szeretnék gratulálni ahhoz a kiváló eredményhez, amit Bukarestben múlt héten elkönyvelhetett. Az Európai Néppárt alelnökeként Gratulálok! És hadd kezdjem a hivatalos napi rendtárgyalásában lengyere váltok. Az első pontunk a zülés megnyitása. Első napirendi pont, vita, vita napirendi pontunk, közös vita. Markus Ferber jelentése a pénzügyi eszközök piacaira vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezése és átdolgozása, valamint egy ehhez kapcsolódó jelentés, az EMIR rendelet módosításáról szóló javaslat. Engedjék meg, hogy megadjam a szót elsőként az előadónak, Markus Ferbernek. Mindkét jelentés előadó négy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársak! Úgy gondolom, hogy a mai vitával a MIFID témájában az egyik legfontosabb ügyét nyitjuk meg a pénzügyi piacok szabályozásának ebben a ciklusban. Tudnék, az egész pénzügyi piacot kell ö, szabályozni, és nem csak egyes termékeket, ahogy azt korábban tettük. Néhány ö, címszóban, hogy beszéljek mindenről. A szakbizottságban megszerveztünk egy meghallgatást, ahol megkérdeztük az összes stakeholdert, érdekelt felett csoportot, és ennek alapján különféle munkadokumentumokat készítettünk, és beledolgoztuk ezen meghallgatások eredményét ebbe az anyagba. Ezt szeretném bemutatni most a plenárisra, illetve szavazás elé, bocsájtani. Néhány pontot szeretnék kiemelni. A piac szerkezete az első pont. Megállapítható, hogy az elmúlt években a pénzügyi piacokon történtek bizonyos változások. Ám az Európai Parlament érdeke az, hogy minden ügylet a MIFID szabályokon belül történjen. Ezért nagyon sok feltételt a szervezett kereskedési létesítmények keretében kell megszerveznünk, és egy, a saját számos kereskedést meg kell tiltani ilyen esetekben, valamint a az ügyfelek közötti tranzakciót és interakciót a megfelelő szabályok között, keretek között kell szabályozni. Nagyon fontos hozzájárulás ez ahhoz, hogy az OTC kereskedés, papírokkal való kereskedés a MIFID világán belül legyen kezelhető. Egy másik nagy téma, ami a korábbi MIFID szabályozásban nem került szabályozásra a magas frekvenciájú vagy algoritmikus kereskedések szabályozása. Itt is világos szabályokat kell teremteni annak érdekében, hogy ez a potenciálisan nagyon veszélyes ágazat, ahol manipulációra is nagy lehetőség nyílik, szigorú rezsimeknek legyen alávetve, a gyakoriság, a, az algoritmusok ellenőrzése, tesztelése biztosításával, az algoritmusok vizsgálatának lehetőségével a legkisebb árak, árszínvonalak és az díjazás rendszerének ellenőrzése révén legyen kezelhető, és hogy elkerüljük a potenciális veszélyeket. Aztán a határidős ügyletek piacával kapcsolatban ö, itt is látni kell, hogy be kell becsüljük, hogy a spekulatív ügyletek aránya itt milyen, annak érdekében, hogy ne, ö, hogy, hogy helyén való szabályozás jöjjön létre. Illetve elkerüljük az helyzeteket, hogy mondjuk a harmadik világban élők ne tudjanak élelmiszert vásárolni ezen ügyleteknek negatív hatásaként. A spekuláció megakadályozása a cél úgy, hogy a reálgazdaságot ne sértsük ezzel. Szigorú plafonokat határozunk meg a pozíciók, illetve az ütetek számát illetően. Bizonyítani kell azt, hogy egy termékre valóban szükségre van, egy olyan pozíciós csekrendszer révén, hogy nehogy ö, ö, spekulatív módon lehessen beavatkozni ezekre a piacokra. A következő téma, amelyen nagyon foglalkozunk, ez a befektető védelme. Nagyon széles megközelítés módszertant választottunk a fogyasztó védelem, illetve befektetői védelem ügyét biztosítva. Meg kell határoznunk azokat az ügyfélcsoportokat, Például a, a kis befektetők nyilván nem keresnek nagyon összetett, bonyolult papírokat és befektetési eszközöket. Tehát olyan termékvizsgálati rendszereket kell bevezetnünk, tanácsadási és nyilvántartási, illetve nyilvánossá tételi kötelezettséggel, amelyek megengedik ezen piacok működését. A szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak is lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy kiigazítsák saját rendszereiket, struktúráikat a szabályoknak megfelelően. Mivel fogy az időm, nem marad más hátra, mint megköszönöm a munkatársaimnak a munkát. Sajnálatos, hogy csak négy percet kaptam egy ilyen bonyolult, összetett téma ismertetésére, ám szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a, a munkát, a bizottság nagyon konstruktív szerepét, melyet betöltött az elmúlt hetekben, hónapokban. Remélem, hogy a plenárison holnap erőteljes támogatást kap ez a csomag, és a tanácssal úgy tudunk, tudjuk elkezdeni a tárgyalásokat, hogy mielőbb tudjuk zárni ezt rendkívül fontos témadossziét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót az Európai Bizottság nevében Michel Barnier-nek. Köszönöm, elnök úr, köszöntök mindenkit, és köszönöm önnek, elnök úr, a, köszönöm elnök úr, hogy gratulált Nekem a bukaresti sikerhez, a múlt heti bukaresti sikerhez eh, ez egy fontos téma, amivel most eh, foglalkozunk, erről beszélt Markus Ferber is, a szabályozási menetrendünk egyik fontos eh, eleme. Eh, ez egyike azon 29 szövegnek, amely az Econ bizottságot mozgásban tartja, Sharon Bowles asszonyt és eh, az árnyék előadókat, valamint a képviselőket. E, itt ugyanazt tesszük, mint amit ott már Karasszal annak idején a prudenciális szabályokkal kapcsolatban tettünk a pénzügyi szolgáltatóknál. Ugyanaz a feladatunk az átláthatóság, a biztonság, a felelősségvállalás, és az, hogy ne hagyjuk a szabályozási arbitrást az Európai Unión belül, illetve a G20-ak között. Köszönöm Markus Ferbernek azt, hogy ilyen mindent megtett annak érdekében, hogy gyorsan lezárjuk a trilógust. A jelentés, amelyet Markus Ferber készített, megerősíti a mi javaslatunkat. Ami a piac szerkezetét illeti, a bizottság is és a parlament is úgy gondolja, hogy mindenfajta kereskedés, akár multilaterális, akár kétoldalú, átlátható piacon zajoljon, és a kereskedésehez átlátható végrehajtási platformokra van szükség, akár kisebb méretűekre is. Az OTF eh, eh, kategória eltörlésre kerül egy bizonyos piacok vonatkozásában. És nyilvánvalóan fel kell mérni egy ilyen eh, módosításnak a hatásait, hogyha a többoldalú kereskedelmet csak az MTF-re korlátozzuk, akkor ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi helyzet reformjáról lemondunk, amely lehetővé teszi a magas frekvenciájú piacokon a befektetők találkozását. Hát nyilvánvalóan meg kell gondolnunk, hogy a hatáskörét az OTF-eknek így módon korlátozzuk. A második dolog a magas frekvenciájú kereskedés. E, ez a cél az, hogy a többoldalú platformok felé irányítsuk el a kereskedéseket, és ebben a szempontból helyén való az, hogy keretek közé szorítsuk az ilyen kereskedést. Itt el kell mondjam, hogy ugyanazokat a célkitűzéseket tűztük ki magunk elé, mi is. Én bizonyos szempontból elismerem a magas frekvenciájú kereskedés hasznosságát a likviditás szempontjából, ugyanakkor lássuk be, hogy a piac szempontjából egyfajta recker, rendszerkockázatot is jelent. A bankszektorban mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat korlátozzuk. Ezen a területen sem lehetünk kevésbé ambíciózusak. Ezért is javasolt a bizottság pontos szabályokat és felelősségvállalást a résztvevők számára, akiket a megfelelő hatóságok megfelelően felügyelnek, anélkül természetesen, hogy a piac likviditását veszélyeztetnénk. Köszönöm Markus Ferbernek azt, hogy megtartotta és fenntartotta ezt a célunkat az Európai Bizottság eh, az Európai Unión belül is, és a világszínpadon is mindent megtesz, keményen tárgyal annak érdekében, hogy közös kötelező szabályok legyenek. Ami a származékos ügyleteket, az elsődleges termékek, az nyersanyagok eh, származékos ügyleteit illeti, nos, ez egy eh, más piac, mint a többi, mert mindenkire kihatással van, és tudjuk azt is, hogy egyes fejlődő országok, országok esetében az elsődleges termékek piaca és az azzal kapcsolatos spekuláció nagyon komoly élelmiszerbiztonsági és biztonsági kér, problémákat okozhat, ami elfogadhatatlan lenne. Éppen ezért én üdvözlöm az önök javaslatát, amely a pozíciólimitet szabályozza oly módon, hogy ezeken a piacon is megfelelően működjenek a tranzakciók. A harmadik országokkal a harmadik országok szolgáltatóival kapcsolatos szabályokat illetően örülök, hogy a parlament támogatja a bizottság javaslatát. Én hiszem azt, hogy a nemzetközi piacokon ez lesz a e, hatékony módszer, amelynek eredménye az lesz, hogy a szabályozási arbitrást el tudjuk e, kerülni. Nyilvánvalóan itt a Financial Stability Board és a g 20 keretében belül is, keretén belül is folytatni kell ezt a munkát. E, távirati stílusban két-három további dolgot említenék, amely e, szerintem fontos szabályozói kérdés a kereskedés előtti e, fázisokkal kapcsolatban is e, oda kell figyelni, nem szabad megengedni, hogy egyes szereplők e, átláthatatlan módon kereskedhessenek. A kereskedelem szintje a technológiától, az alkalmazott technológiától függetlenül, a befektető méretétől függetlenül ugyanolyan kell, hogy legyen. A másik éberségi szempont az a befektetők védelme. Mi itt olyan szabályozást szeretnénk, amely a befektetési körülményeket javítja, és minden érdekelt fél érdekében áll. Ezért a úgy gondoljuk, hogy egyes javaslatok a jutalékokkal kapcsolatban nem megfelelőek és nem érnék el a célokat. A, ami a tanácsadást és a portfóliókezelést illeti, itt úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslatai vezethetnek el az egészséges befektetési környezet kialakításához, ami az eszközök hatáskörét illeti, illetve az eszközök körét illeti, itt szabályozni kell azt is, hogy milyen eszközök hozhatók forgalomba. Azt gondolom, hogy egészséges környezetre van szükség a postmarket környezetben is, és el kell kerülnünk a kockázatok koncentrációját is, valamint a monopóliumok kialakulásának a veszélyét is. Tehát, kedves raportőr, hölgyeim és uraim, azt megígérhetem önöknek, hogy én a jövőben is Szívesen együttműködöm az Európai Parlamenttel, ugyanolyan nagy ambíciókkal, mint eddig, egy olyan fontos területen, mint a MIFID, együtt fogjuk megtalálni azt az egyensúlyi állapotot, amely elvezet ahhoz, hogy helyreálljon a befektetők bizalma, és biztos vagyok benne, hogy sikeresek leszünk. Köszönöm szépen, biztos úr! Most az Ipari Bizottság nevében Elnök úr, köszönöm. A pénzügyi piacok szabályozása az pénzügyi ennek ipari vetületeiről szeretnék beszélni, mint az Ipari Szabadság nevében. A piacok szabályozása ezen irány, ezen jogszabálycsomag révén kell, hogy reagáljon arra az akcionizmusra, ami érzékelhető ezeken a piacokon. A bizottság kellett volna foglalkozom értelmezési és definíciós kérdésekkel, annak érdekében, hogy az ipari vállalatok, a reálgazdaság vállalatai, különösen a kis vállalatok, vagy a, a, az agrár termékkereskedelmi szövetkezetek, amikor banki szolgáltatásokat vesznek igénybe, például egy, egy, egy termékszállítást szeretnének lefedni, határidős ügyletekkel, akkor ne sérüljenek ezek az érdekek, mert ez mindenki, senkinek sem volna érdeke, hogy az ilyen reálgazdasági ügyletek lehetősége korlátozódjék. Az ipari vállalatokat másképp kell kezelni, mint a bankokat. Ez szerintem világos és azok a határidős ütetek, amelyeket a reálgazdasági vállalatok hedge szándékkal, tehát a tényleges tevékenységet fedező szándékkal végeznek, teljesen más szabályozás alá kell essenek, mint a, a spekulációs pénzügyi ütetek. Az Ipari Szakbizottság ezért állásfoglalásában a témával kapcsolatban nagyon világosan fogalmazott, és én is megerősítem, hogy szerintem ő sikerült a csomagban, ha sikerül a csomagban ezeket a szempontokat érvényesíteni, akkor hát a egy talán lehet, hogy mellékága a nagy pénzügyi piaci szabályozásnak mégis nagyon fontos, remélem, hogy sikerrel járunk. Köszönöm szépen. Most a frakciók szónokai következnek, először a néppárt nevében Tolojan úr. Két perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Felber úrnak. Kitűnő mind a két jelentése, amiről a mai napon tárgyalunk. A két jelentést támogatta a gazdasági szakbizottság minden tagja. Reméljük, hogy a tisztelt ház is nagy többséggel a két jelentés mellett fog majd szavazni. Nos, a szóban forgó jogszabályok a jelenlegi hiányokat pótolják. Vannak olyan irányelvek, amelyek hiányosak ebben a témában. Hazámban, Romániában egy nagyon súlyos botrány tört ki, pénzügyi eszközökkel való kereskedelemmel kapcsolatban, hiszen nem volt eléggé átlátható a nem voltak elég átláthatóak a piaci körülmények. A beruházók, befektetők nagyon komoly veszteségeket szenvedtek, és maga az egész tőzsde piac vesztett a hitelességéből. Valójában a tranzakció nem kapcsolódik a tőzsdéhez, tehát amiről konkrétan szó van. Hasonló esetekben nem igazán van lehetőség arra, hogy bírósághoz forduljanak a az áldozatok. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy támogatni fogom a két jelentést. A tőzsdén kívüli ügyletek és egyéb piacokat, piacok fontos, hogy átláthatóvá váljanak ezeken a kérdéseken is szabályozni kell, mindenképpen figyelembe kell ezt is venni. Köszönöm szépen, Stoloján úr, mondja az elnök. Mártin úr szeretne önnek egy kérdést fel, feltenni. Elfogadja a kék kártyát? Ön mögött van a szobaforgó képviselő. Tessék, Mártin úr. Danke, kollégé. Köszönöm, kollega. Érdeklődősen hallgattam a magyarázatokat. Egy kérdésem adódott. Vajon az ön frakciója annak ellenére, hogy a jelentéstevő teljesen másképp fogalmazott korábban, miért szavazott a kompromisszum ellen az ön frakciója, ahelyett, hogy a költségek a végfelhasználóra vonó terét megakadályozzák. Hogyan adódott ez az ellentmondás? Hogyan adódott ez a szerintem nem egészséges szavazati többség ebben a kérdésben? Thank you. I'm not so clear that I understood. Köszönöm. Nem vagyok abban biztos, hogy jól értettem a kérdését. Szerintem ez egy jó rendeleti, rendelettervezet, amit a bizottság előterjesztett. Nagy örömmel fogom ezt majd támogatni a szavazás során. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy socjalistów i demokratów. Köszönjük. Nos, a szocialisták és demokraták részéről Göbbelsz úr két perc. Elnök úr, 120 másodpercben kellene a kompromisszumról a frakcióm álláspontját elmondani. Több lesz az átláthatóság, több lesz a szabályozók számára a beavatkozási lehetőség európai és nemzeti szinten is, annak érdekében, hogy az abuzív spekulációt, a káros spekulációt megakadályozzuk. A befektetők érdekeire jobban oda fognak figyelni nagyobb lesz az átláthatósága az áraknak és jutalékoknak. Többféle adi opcionális rendelkezést is tartalmaz a szöveg. A szöveg korrekciókat is tartalmaz, és az elsődleges anyagok területén a javaslatok egy része elejébe megy majd, és megakadályozza a spekulációkat. Szintén fontos dolog a magas frekvenciájú kereskedés kérdése, ahol az ár feltárása rendkívül fontos. Számítógépes rendszerek végzik ezt a munkát mikromásodpercek alatt. Ne legyen a gyorsaság, a gyorsaság ne veszélyeztethesse a likviditást is. Szerintem egyébként likviditást nem hoz a piacra a magas frekvenciájú kereskedelem. azt látjuk, hogy a különbe, különböző egyenlegek nem adódnak össze. 20-25 százalékáról van csak szó a kereskedelmi ügyleteknek. az ilyen fajta tranzakcióknak a leállítása a befektetők érdekében áll. A pénzügyi piacok ugyan fontosak, de a valós gazdaságot kell szolgálni. Köszönöm szépen. Most, most Oles Schmidt a szó a liberálisok nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megköszönöm Markus Ferbennek a konstruktív munkát. Ez egy rendkívül bonyolult, nagyon szakmai jellegű munka, és azt gondolom, hogy nagyon is kiegyensúlyozott jelentés született. Úgy vélem, hogy az a legfőbb feladatunk, hogy a fogyasztók bizalmát visszanyerjük, illetve a pénzügyi piacok nyerjék vissza ezt a bizalmat. A kockázatot csökkentenünk kell a magas frekvenciájú, tehát a gyakori tranzakciók esetében is, illetve a tőzsdén kívüli ügyletek esetében is. Nagyon fontos, hogy megfelelő szabályokat teremtsünk, akár olyan jó színvonalakat is, mint a svéd piacon meg kell védeni a beruházókat is. Nagyon fontos, hogy meglegyen a választi lehet, választási lehetőség, megfe, legyen, meglegyenek a, a verseny megfelelő szabályai. Erre lenne szükség. Aztán az offer tel kapcsolatban azt gondolom, hogy az eddigi irányelv nem volt megfelelő, az agresszív viselkedési, viselkedést nem szabályozta. Nos, úgy vélem, hogy azt kell elérni, hogy az olyan országok, mint eh, Nagy-Britannia például, amelyek, amelyek eh, szigorú szabályokat szeretnének, ezt elérhetik, de nem lenne jó, hogyha általános tiltásokat vezetnénk be Európa szerte. Ehhez, ez ahhoz vezetne, hogy a különböző beruházásoknál a tanácsadás immáron nem lenne ingyenes. Hogyha igazi verseny alakul ki, akkor több lehetőség közül választhatnak a fogyasztók, és ez mindenképpen jó tenne. Ugyanakkor figye, ugyanakkor védjük a fogyasztókat, védjük a különböző alapokat. Köszönöm szépen a munkát Ferber úrnak és az árnyékjelentéstevőknek. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Sven Gigot kap két percben szót. Köszönöm. Kedves képviselőtársak, köszönet illeti elsőként a jó együttműködést jelentés ügyében az Európai Bizottság javaslatára, amely eleve jó irányba tett lépés volt, nagyban tudtuk ezt javítani is még. A piaci struktúrákat átláthatóbbá kell tegyük, átfogó láthatóság szükséges, különösen a származékos ügyletek tekintetében, a MIFID szabályozásban, a magas frekvenciájú ügyletek körében. A mi kompromisszumaink nagyon messzire mentek, és szerintem támogatásra érdemesek, különösen azokban a témákban, amelyeket erősen bírált a közvélemény korábban. Szerintem ezekre jól reagál a jelentés. Például az élelmiszer spekulációk tekintetében nagyon súlyos és komoly vitákat követően a bizottság javaslaténál erőteljesebb álláspontot foglaltunk el. A pozíciós limiteket kötelezőként határozzuk meg, de még egyes hézagokat kezelni kell, erre kell majd a plenárisan lesznek erre vonatkozó kiegészítések, és talán végül a három oldalú intézményközi megbeszéléseken. Örülök annak, hogy Bárni úr is jelezte támogatását a parlament álláspontjával kapcsolatban. A jelentés gyengéi szerintem a fogyasztóvédelem területén érzékelhetőek. Ugyan két terméket tiltan, tiltunk, ez előrelépés, ám nincs módosítás a ö, províziós jellegű tanácsadás területén, és a, nem az ügyfelek érdeke határozza meg az irányadást, hanem a termékek díja. Sokan vesztetek nagyon sok pénzt az ingatlan alapok révén, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban is érzékelhető az e fölötti kritika. Sajnos elviekben nem változtat ezen a hozzáálláson amit módosítunk. A szubszidiaritásra utalni itt túl egyszerű megoldás volna. Szerintem erőteljesebb szabályokat kéne hoznunk ezen a területen is, amely szerintem alul szabályozott még. Konservatőr reformatorów. Köszönöm szépen. Most az ECL frakció nevében Kate Swinburne. Köszönöm, meg szeretném köszönni a raportőrnek és a kollégáknak a kemény munkát, amit elvégeztek. Ugyanakkor a MIFID egyik legfontosabb része az eh, a nem equity piacokra való transzparencia kívánalma kiterjesztése. Amikor ennyire alacsony a növekedés, örülünk annak, hogy az összes frakció összeállt az Európai Parlamentben, és támogat egy olyan szöveget, amely a corporate bond marketen eh, és a kormányzati kötvények piacán eh, előmozdulást eredményez. Tőkére van szüksége a cégeknek, máshova is kell nézni, és a kötvénypiacok erre megfelelőek. A piaci szerkezetet úgy kell átalakítani Európában, hogy ezt az érdeket szolgálja, és új átláthatósági szabályokra is szükség van. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamenti Szöveg ennek megfelel, és a további viták is e szerint fognak alakulni. Az viszont csalódást okozott számomra, hogy nem sikerült még a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosítani az összes fogyasztó számára. A tagállamok betilthatják az összes díjakat. A szoci szocialisták sajnálatos módon a tolmácsok kérik, hogy a képviselő asszony lassabban beszéljen. Saját tagállamom és Hollandia is egy teljes tiltás mellett kötelezték el magukat a jutalékok vonatkozásában, és remélem, hogy más tagállamok is így fognak eljárni. A MIFID nem a nagy frekvenciájú kereskedésről és élelmiszer spekulációról szól. Ugyanakkor oda kell figyelnünk a G20-ak kívánalmaira is algoritmus tesztelés, audit trailek, mind megvalósítják azokat az ellenőrzési lehetőségeket, amelyek nem állnak a technológia útjába, mégis biztosítékot jelentenek a kereskedők és az ügyfeleik számára, hogy nem esnek nem tisztességes gyakorlat áldozatául. egy megfelelően működő meg, felügyeleti rendszer csak akkor működhet, hogyha mindenki ugyanazon óra szerint működik és jár el. A MIFID-nek az a feladata, hogy pozitív befektetői környezetet alakítson ki a piacaink. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló az Egyesült Európai Bal nevében Jürgen Klüte. Köszönöm, először is szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a jó együttműködést, különösen Markus Ferbernek, méltányos, nyílt együttműködésre adott lehetőséget. Ez nem mindig adódik így, nagyra kell értékelnünk tehát. Ehelyett azonban meg kell köszönnem a civil szervezetek képviselőinek, azt, hogy jelezték például az élelmiszer spekulációk fontosságát, ezt igyekeztünk ezt megszívletetni jelentéstevővel is, nem magától értetődő az erre, való, erre a témára való nyitottság. Nem volt mindig könnyű és kényelmes megjelenteni ezeket a pontokat, holott nagyon fontosak az, hogy a civil szervezetek ha szavát is meghallgassuk. Ebben a kicsit száraz és nagyon bonyolult, nehéz anyagban, a, amely az állampolgárok jelentős része előtt nem teljesen átlátható, fontos, hogy az Európai Parlament e, e szempontból is, mármint a civil szervezetek szempontjából is vizsgálja amit nem mondott, ahhoz csatlakoznék. Szerintem fontos és jelentős lépés volt az élelmiszer spekulációk elleni szabályozás, ám bizonyos kérdések nyitva maradtak, vannak még joghézagok, majd a tapasztalat megmutatja, kell -e ezeken még dolgoznunk. A ma magas frekvenciájú kereskedést illeti támogatásra tartom érdemesnek a erre vonatkozó szabályokat, frakcióm is támogatja ezeket, ez sem magától értetődő, ám Szerintem itt közösen tudunk fel hasznos eredményeket elérni. A províziós díjakkal kapcsolatban elmondták mások is már, szerintem itt egy kicsit majd javítanunk kell a szabályozást. Nem lesz egyszerű. Holnap módosítók kerülnek beterjesztésre, meglátjuk, mire jutunk azokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Helmer úr következik. Tessék, másfél perce van. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyságban az Egyesült Királyság jelenti az európai pénzügyi piac 36%-át, és nagyon fontos szerepe van a bankközi pénzekben is. Azt gondolom, hogy ez a két szabályzat, ez a két irányelv megtámadja az Egyesült Királyságot, és vesztenek termékeink, pénzügyi termékeink vonzalmukból. Ezt azt hiszem nagyon jól tudják az európai döntéshozók, és pontosan ezért is teszik ezt. Azt gondolom, hogy az Európai Unió így próbálja ellenőrizni, így próbálja hatalmát gyakorolni, így próbálja ellenőrizni a polgárokat. A MIFIN-nek állítólag az a célja, hogy a joghézagokat kezelje, de azt hiszem pont az ellenkező eredményt éri el. Így arra készteti a kereskedőket, hogy egyfajta versenyhelyzetben legyenek a, a versenyhelyzetben legyenek a jogalkotókkal. Olyan dolog ez, úgy, olyan ellenállást hoznak létre, mint mondjuk a, ahogy a víz mozog. Én azt gondolom, hogy ez csak rosszat tesz Euró, Európának. Újabb szegecsek ezek a londoni City koporsója. Frankfurt, Berlin és ö, ö, Brüsszel helyzete is ezt mutatja, vagy esete is ezt mutatja. Köszönöm szépen, Ház Péter Mártin. Roger, Roger, Roger, und das meine ich bitte beenden. Na de Roger, nem lenne szabad. Ez azt hiszem, hogy azt hiszem most egy londoni Cityből érkező beszédet hallottunk. Nem erre van itt szükség. Emlékezünk csak arra, hogy mit tett eh, McCreevy biztos. Arról beszélt, hogy a mi del mit lehet elérni, a többség viszont itt eh, ez ellen szavaz. Közben pedig két-három milliárdot vesz, veszítettünk el a szabályzás hiánya miatt. A MIFID léte azt hiszem jó hír, de ez még nem elég. Az nagyon jó, hogy a tőzsdén kívül ügyleteket is szabályozzuk, de még itt is túlságosan sok a lefedetlen lehetőség. könnyű azzal próbálkozni, hogy megkerüljük vagy kikerüljük azt, amit a G20-ak javasoltak a piac szabályzásról, de az lenne a cél, hogy mindent szabályozzunk. Egyszer nem is értem, hogy a szociáldemokraták miért ezt az álláspontot képviselik. Az ösztönző rendszer jelenti a alapgondot. Hogyha nem megfelelő viselkedést díjazzuk, akkor áll elő ez az eredmény. Elnök, köszönöm szépen! Most az egyéb hozzászólók következnek, két perc. Gál Perc asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! először is eh, szeretnék eh, gratulálni ferber képviselőtársam mindkét jelentéséhez mert mindkét jelentésében kiváló és nagyszerű munkát végzett el

Pervans kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, az Európai Parlament, amikor elfogadja Ferber úr jelentését, levonja az első fontos következtetéseket, illetve hát fontos következtetéseket von le a MIF 1-ből, és elfogad egy olyan szöveget, amely eh, a pénzügyi tranzakciók nagy részét le fogja fedni, eh, az összes platformot eh, szabályozni fogja Eh, a nagy frekvenciájú kereskedési technika lehetővé teszi azt, hogy milli másodpercek alatt eh, eh, nagy mennyiségű tranzakciót hajtsanak végre, eh, amely természetesen visszaélésekre is ad eh, lehetőséget, hiszen néhány szereplő meg tudja zavarni rövidtávú jelentős profit eh, érdekében a piac működését. Ennek a praktikának az alkalmazását el kell bátortalanítani, mert a ehelyett a reálgazdaságra és a hosszú távú befektetésekre kell odafigyelni. Ami az élelmiszer termékekkel való spekulációt illeti, ezek teljes országok lakossága szempontjából számára jelentenek komoly veszélyt. Oda kell figyelni, hogy milyen módon zajlik ez a kereskedelem. A destabilizációs hatása az ilyen kereskedelemnek egyre nyilvánvalóbb, különösen az élelmiszerek vonatkozásában. A ma elfogadandó szabály jó lépés a megfelelő irányba, hiszen a pozíciólimiteket vezet be a kereskedési platformokon. A jelentés azt is lehetővé teszi, hogy az ESMA beavatkozzon bizonyos pénzügyi termékek kereskedelmébe, hogyha azok mérgezőek a gazdaságra nézve. Egy dolgot még kiemelnék, amely a most elfogadandó szöveg és az eredeti szöveg közötti különbséget húzza alá. Az első MIFID szabálynál a parlament elsősorban a tanácsadásra koncentrált, tehát milyen tanácsadás jár a kisbefektetőknek. A tanácsadás finanszírozása ugyanakkor továbbra is vitatott kérdés, amelyet azonban meg kell oldani annak érdekében, hogy jövedelmi viszonyoktól függetlenül mindenki kaphasson átlátható és hasznos tanácsot, mielőtt a pénzügyi döntéseit meghozza. Nagyon, nagyon, Ez nagyon hosszú volt, túl hosszú volt. Most szerint Szeretném megadni a szót Sharon Bowles asszonynak, az ALDE képviselőjének. Köszönöm. Amikor a döntés az, hogy vajon biztonságos-e, vagy talán rendben van, akkor a biztonságos mellett kell döntenünk. A derivatív életek és az élelmiszer spekuláció nagyon nagy publicitást kapott. Túl rugalmasnak tűnt a kezelése ezen kérdéseknek. Nekem a fix pozíciós limitek kifejezésével fogalmában semmi gondom nincsen, hogyha baj esetén lehet ö, szorítani a szabályokon, vagy pedig amikor meg kell menteni egy, egy piaci pozíciót. Eljön a nap, amikor automata real-time tranzakciós letérképezés lesz, lesz lehetőség adatok leképezésére lesz majd lehetőség, és ezáltal átfogó, gyors monitoringra lesz lehetőség olyan kulcsfontosságú területeken, mint például az élelmiszer spekuláció. Ezért szerintem a, a nyíltság és a technológiai sztenderdek felé való nyitottság kéne, hogy irányítson bennünket, és sajnálom, hogy ez irányban nem tettünk többet ebben a jelentésben. Jó munkát végeztünk ugyanakkor a fogyasztóvédelemben, és a befektetési tanácsadás területén. Az állampolgárokat biztosítani kell arról, hogy a lehető legjobb tanácsadást, tanácsokat kapják, és nem ö, húzzák bele őket a tanácsadó érdekét szolgáló ügyletekbe. Ugyanakkor végső soron teljes tiltás lehet a kifelé vezető út. Minuta teraz dla... E, Köszönöm szépen. Most pedig Szosza Wagner úr következik, független képviselő. Köszönöm szépen, Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és a többi kollégának, aki részt vett ennek a nagyon jól sikerült reformnak a végrehajtásában. A pénzügyi válság azért dőt, mert olyan derivatív, mert, mert a hivatalos piacoktól függetlenül folyt különböző ügyletekkel kereskedés nem átlátható módon. Úgy gondolom, hogy átlátható piacra van szükség a pénzügyi tranzakciók területén, pontosan ismerni kell a különböző árakat, pontosan tudni kell, hogy milyen tulajdonsággal rendelkeznek a különböző termékek. Fontos, hogy a befektetők számára is érthető legyen ez, hiszen joguk van ahhoz, hogy joguk van ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy mi az, amivel megbízák a különböző pénzügyi vállalatokat tehát csak akkor van értelme ennek az egésznek, hogyha átlátható a dolog, hogyha a polgárok is pontosan tudják, hogy miről van szó. Elnök, köszönöm szépen! Bálc úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Markus Ferbernek szeretem megköszönni a kiváló munkát. Úgy gondolom, nem volt egyszerű feladat, ez végül jól sikerült. Úgy vélem, a MIFID pénzügyi irányelv alapköve a pénzügyi piacok szabályozásának Európában, és a MIFID megújítása ügyében örülök, hogy a parlament világos álláspontot, erőteljes álláspontot foglalt el. Ez a tanács számára is iránymutató kell legyen. A MIFID javítja a piaci szerkezeteket, a rizikó csökkenti, gyorsítja az ügyleteket, és végső soron ez a legfontosabb, védi a befektetőket. Az ESMA szerepét is erősíti egy szó mint száz a pénzügyi piacok ezáltal biztonságosabbak lesznek. Röviden szeretnék a, a, a befektetői tanácsadásról szólni. Az ECON világosan szavazott ebben az ügyben. Európa nagyon sokféle tanácsadói modellt ad fel, a províziós tanácsadást, az, a, a különféle díjazások modelljét fenntartja. Minden modellnek megvan az előnye és a hátránya. Az, hogy kategorikusan elítélünk egy bizonyos modellt, szerintem hát legalábbis nem produktív. A, az Econ a nyílt és átlátható rendszerek mellett a láncsát, de nem egy modell mellett. Ha a tanácsadást, nem, minőséget nem tudjuk biztosítani, az egyrészt nem jó, de az sem jó, hogyha egy egész szakmát sújtunk. A vitát egy más irányba kéne irányítanunk. A pénzügyi képzés fontosságát szeretném hangsúlyozni az iskolákban, szakiskolákban is. Mindenki számára, és különösen a kisbefektetők számára hatalmas haszonnal járna az ilyen jellegű oktatás. Köszönöm szépen. Másfél perc. Ali McCarthy. Köszönöm szépen. Köszönet Ferber úrnak és az árnyékjelentéstevőknek, hogy ilyen innovatív módon javították a, ezt az irányelvet. Szeretnék azonban kiemelni két olyan dologra, amit továbbra is számon kérnek tőlünk az európai polgárok. Nagyon fontos, hogy az árupiacon a spekulációt csökkentsük. A fogyasztók sajnos a nem megfelelő befektetési tanácsadás áldozatai, azért, mert ez a jutalék szabályozás nem megfelelő, egyáltalán nem a kliensek vagy a befektetők érdekeit veszi figyelembe. A német, egy német szakértői bizottság kimutatta azt, hogy nem átlátható a rendszer, egyáltalán nem független tanácsot kapnak a befektetők. Úgy gondolom, hogy csak a teljes tiltás lehet megoldás, és csak így lehet a befektetőket megfelelően védeni. Több tagállam tisztában van ezzel, ők már bevezették a, a tiltást Belgiumról, Hollandiáról, Finnországról van szó például. Azt gondolom, hogy a, ez csak, azt hiszem, hogy ezzel ez a kérdés felmerült a, a brit belügy, belügyben is, vagy a belpolitikában is. Azt gondolom, hogy a spekulációnak véget kell venni, a joghézagokat le kell zárni. ne felejtsük el azt, hogy hihetetlenül nagy mennyiségű támogatást kapott egyetlen, egyetlen befektető. Nem tartom erkölcs, erkölcsösnek az, hogy például élelmiszer segélyekkel kalózkodunk ilyen módon. Köszönöm. Teraz półtorej minuty dla pani poseł Sylwii Goulart. Köszönöm szépen, Szilvi Gulár másfél percben a következő. <clears throat> Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Én csak nagyon gyorsan Szeretném eh, aláhúzni azt, hogy eh, egy olyan döntést kell hoznunk, amely nehéz. Megköszönöm a raportőrnek a nagyszerű munkát a zárnyék előadóival együtt. Azt gondolom, hogy nem szabad a demagógia bűnébe esnünk. Mit tettünk annak érdekében, hogy eh, jobban szabályozzuk a piacot? Ezt alábecsülik az eddig elvégzett munkát az emberek. Nyilván nem lehet varázsütésre ellenőrzés alá vonni a pénzügyi rendszert, de a megoldások megvannak, jobb szervezés, átláthatóság, emellett fontos még a fogyasztók védelme. Vannak nüanszbali különbségek a frakciók között, de alapvetően egyetértünk abban, hogy jobban kell védeni a fogyasztókat, illetve az ügyfeleket. Emellett elő kell mozdítani, hogy a KKV-k hozzáférjenek a finanszírozáshoz. Én azt gondolom, biztos úr, hogy nagy falatok ezek, én magam örülök annak, hogy az együttesen felépített felügyeleti rendszer ezen a területen is megfelelő módon fogja tudni jövőben eljátszani a szerepét. Köszönöm. Most pedig Thomas Mann két perc. Köszönöm. A MIFID 2-es irányelv, Bárnyi úr, valóban mérföldkő a pénzügyi piacok erőteljesebb hatékonysága érdekében. Minden pénzügyi szerep szereplő be kell tartsa a szabályokat a átláthatóság és hatékonyság biztosítására. Köszönet Markus Ferber kollégám kiváló munkájának, amely a befektetői védelmet is erőteljesen kiemeli. A hamis tanácsadás révén tudni a befektetők nagyon nagy kockázatnak vannak kitéve. Az, ha az infa- minden információ nyíltá válik, akkor a befektetői stratégiák is jobban követhetőek előre, az egyes termékek bizonyos tényezői előre láthatóak kell legyenek. A magas frekvenciájú kereskedés is szabályozni kell. Az ilyen tranzakciók, fénysebesség, vagy hangsebességgel terjedő tranzakciók sok esetben kockázatot jelentenek az 500 millisekundumos határidő szerintem helyén való. A folyamatos megrendeléses törlés ö, valamilyen módon szabályozandó és csak az árak felhajtása miatt űz valaki ilyen műveleteket, akkor végül meg kell fizesse az árát. A pozíciós limitek, tehát a egyes ügyletekben megvalósuló szabályozása is, illetve a nyersanyagokkal való spekuláció szabályozása is rendkívül fontos. Kétségkívül tény, hogy az ipari ágazatok számára szükség van a, a nyersanyagokra, amire azonban biztos, hogy nincs szükség, az, az hogy felmenjenek a termelési árak a nyersanyag spekulációk miatt. Itt is meg kell húznunk tehát a határokat. Azt minut ad a poszva. Köszönöm szépen, most egy percre kutas úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. ben a La csoport azt hangsúlyozta, hogy a pénzügyi rendszert mindenképpen szigorúban kell szabályozni. Ez a mostani kompromisszum komoly lépés ebbe az irányba a nagyfrekvenciájú kereskedés területén szigorúbb a szabályozás, nagyobb az átláthatóság és az élelmiszer piacon létrejött spekulációt is megpróbáljuk majd kontrollálni. A múltban sajnálatos módon a spekuláció az árak emelkedéshez növekedett, az ENSZ, illetve az élelmiszer árakkal foglalkozó szervezetek is úgy vélik, hogy az árak ilyetén ingatagsága elkerülendő. A nagy kereskedés sajnos bevált gyakorlat a pénzügyi piacokon, és ez nagyban károsítja az európai gazdaságot. Támogatom azt a jelentést, amely nagyobb átláthatósághoz vezet. Köszönöm szépen, A president Köszönöm, elnök úr. Ritkán van alkalmam a plenáris ülésem Ferber urat olyan nagyon dicsérni, mint most tehetem, kiváló munkát végzett. És a kompromisszumok, amelyeket kidolgozott, szintén egyhangú támogatást nyertek. Ez nagyon hosszú tárgyalások eredménye. Nagyon nagy dicséret jár ezért. Három ponttal szeretnék foglalkozni. Az első az a kérdés, ami a pozíciós limitekkel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a, a kialakított megoldás, amelyet persze kívülről támadnak, helyén való út. Nem szabad a gyereket kijöntenünk a fürdővízzel, és azt is garantálni kell, hogy felelősséget vállaljunk a világban éhezőkért. Hogyha a pozíciós limit megoldást alkalmazunk, amelyet Ferber úr javasolt, az a jó út. A második pont a most utolsó pillanatban beterjesztett kompromisszumról szól, a jutalék tiltásáról. A, jelentősen megváltoztatná a piacokat ez a megfogalmazás, és a biztosítói közvetítés tekintetében jobb lenne, hogyha ezt a kompromisszumot a, van a döntés a, ta, a tagállamok kezében hagynák, mert nagyon eltérő rendszerek működnek. A jutalék általában ugyan tiltható, de ez szerintem túl messzire megy mert egy vertikális koncentrációt hoz majd magával. Harmadik jobban a magas frekvenciájú ügyletekről már sok szó esett. Itt is nagyon sokan vannak az ágazatban, akik a kompromisszum ellen foglalnak állást. Én azonban helyén vannak tartom, hogy némleg lassítsuk le a magas frekvenciájú ügyleteket, mert a jövőben ellenkező esetben az egyre erősödő számítógépes rendszerek még inkább tudják majd manipulálni a pénzügyi piacokat, mint eddig történt ezért kell tovább dolgoznunk azon, ezen a kérdésen, a MIFID-ben erre nem feltétlenül volt most lehetőség, a jövőbeli tárgyalások során a jelentéstevővel együtt el tudunk majd még érni valamit. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Dwie minuty pan... Köszönöm szépen. Két perc. Á, elnézést, valaki kék kártyát mutatott fel. Langen úr kap kérdést. Langen úr elfogadja a kérdést? Jó, tessék. Langen úr, ön tudja azt, hogy a most kialakított kompromisszum sajnos, az én sajnálatom ellenére, a jutalékos tanácsadás legnagyobb részében nem hoz semmiféle változást. Az átláthatósági követelmények a e területen ugyanazok gyakorlatilag, mint a MIFID 1 voltak, és csak a független pénzügyi tanácsadákról szól az új szabályozás. Németországban ilyenek nem is nagyon működnek. Itt vezetik be a jutalék tilalmát, minden egyéb területen a jutalékos tanácsadó tovább folyik majd, amelyek a rossz befektetéseket vezettek a múltban. Ez kritika Ferber úr felé az ő részéről, amikor, az, amikor erről beszélt. Nem kritizáltam én Ferber urat. Ez olyan kompromisszumos módosító, amely amelyben a zöldek nem hallatták a, a hangjukat, mert a maximális álláspontúhoz ragaszkodtak. Tehát írhatnánk úgy, a tagállamok gondoskodhatnának arról, hogy a befektetői tanácsadás betiltható lehessen, vagy betiltassék. Tehát a, taná- a tagállamokra hagynám ezt a döntést, és nem úgy fogalmazném, ahogy itt áll, hogy megbízza a tanács a tagállamokat arra, arra hogy tiltsák be. Tehát nem Ferber urat kritizálom, hanem a zöldeket, akik sokkal többet akarnak, mint amire lehetőség van. Dziękuję bardzo. I ostatni mówca w tej... Köszönöm. Most e, az utolsó hozzászóló, Herman Winkler, két perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Néhány perc alatt kell ki, megtárgyalnunk olyan kérdéseket, amelyek milliárdokról szólnak, milliárd euró, dollárok tűnnek el, rettenetes a komputeres rendszerekben, ez korábban science fiction regényekben való volt, most viszont megrázhatja a nemzetgazdaságokat. Ha itt lehet valamit változtatni, akkor legalább meg kéne próbálni, hogy változtassunk ezeken a veszélyeken. Otthon az állampolgárok is ezt akarják. A hatalmas spekulációs veszélyekkel szemben fel kell lépnünk. Ezeket a feleményeket kontrollálni kell, meg kell ragadni az alkalmat arra, hogy az irányelvet erre is használjuk. Azok a megoldások, amelyek az EPCON megtalált a minimális gyakoriság meghatározásával, az új terhelhetőségi ellenőrzések tesztek bevezetésével, vagy az EU szintű kereskedési tiltások lehetőségét fenntartva, valamit tehetnek annak érdekében, hogy a nemzetgazdaságot fenyegető ilyen veszélyeket legalább korlátozni tudjuk. Ezek a konkrét szabályozások révén az irányelv nem csak a magas frekvenciájú ö, be, ö, tranzakciókat kell, hogy ellenőrizze, hanem a kisbefektetőket is jobban kell védje. Nem lehet azt hagyni, hogy egy-egy termékre rászorítsák ö, a kisbefektetőt, amely adott esetben a, a tanácsadó számára hasznosabb, mint a befektető számára. Ezért kell átláthatóbbá tennünk a piacokat, megfelelő információra kell, hogy számot tarthasson a befektető, és a jutalékok rendszerét is átláthatóvá kell tennünk. A ö, befektető kell, hogy lássa a költségeket, az egész ö, ágazatról pontos információt kell szolgáltatni, és évről évre meg kell vizsgálnunk, a rendszert, hogy valóban a befektetők érdekét szolgálja-e. A jutalék ügyében, ha egy egy-egy ügyfél fél átadása megtörténik, akkor erről is tájékoztatni kell. Az tagállam kell, hogy döntsön arról, hogy a jutalékot teljes mértékben betiltja vagy sem, nem helyén való, hogy EU szintű szabályozás történjen erről. Köszönöm. Köszönöm. Most következik a Catch the Eye. Ketten kértek szót. Bazescu asszony az első. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági válság rámutatott a pénzügyi piacok működésének gyengéire. Nyilvánvalóan konszolidálni kell a szabályozói környezetet szeretném aláhúzni azt, hogy egy globális keretre van szükség annak érdekében, hogy garantáljuk a műveletek átláthatóságát, tisztaságát. Az eszközök és szolgáltatások típusai oly mértékben megszaporodtak, hogy nehezen átláthatóvá vált a piac, már pedig ez az átláthatóság elengedhetetlen a hatékony pénzügyi piacok szempontjából. A tranzakciók szervezett, elnézést szabályozott piacokon kell, hogy folyjanak, és teljesen átláthatóak kell, hogy legyenek. Minden tranzakciót a hatásköre alá kell vonni az új szabályoknak. Köszönöm. Zuber asszony kap szót. Obrigada, Sr. Presidente. As instituições europeias continuam a falar enfaticamente Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szoktunk beszélni elég sokat erről a rendeletről, de ennek leginkább csak a részeiről, egyes részterületeiről. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság várakozásainak megfelelünk. 2008-ban 2008-ban a bizottság elmondta, hogy mit szeretne ezzel a rendelettel elérni, de sajnos a spekulációval nem lehet ez, ez, a spekulációval nem lehet részeszközökkel fölvenni a harcot, talán még ez, ez a rendelet sem elegendő ehhez. Azt gondolom, hogy a lényeget nem szabad megpróbálni elkendőzni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az adóparadicsomok ellen föl kell lépni, és a lehető legjobban kontrollálni kell a pénzügyi piacokat. Ez, egy, ez a rendelet csupán csepp a tengerben, nem oldja meg a helyzetet. Köszönöm. bármilyen biztos úr következik. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Rögtön reagálnék is arra, amit Zuber asszony mondott objektívan kell azért értékelni ezeket a dolgokat. Nincsenek nyilván részleg, nem, nem mondanám azt, hogy részleges válaszokat ad a bizottság vagy a parlament. Mi, Zuberasszony, minden ágazatra kiterjedően, minden termékre kiterjedően alkotjuk meg ezeket a szabályokat. Már két és fél éve ezt csináljuk, amióta biztos vagyok, és amióta együttműködöm önökkel azért objektívan kell nézni a dolgokat, Zuber asszony. 28 jogszabály került ki a kezeink közül, vagy van most folyamatban. Ezen táblázat alapján ön is el tudja magyarázni a polgároknak azt, hogy megtanultuk a válság tanulságait. Nem csak a bizottság végzi a munkáját, hanem önök is. Valójában okunk van büszkének lenni, önöknek is, parlamenti képviselőknek arra a munkára, amit végzünk, és arra, hogy levonjuk a következtetéseket a válságból. Amit a polgárok várnak tőlünk, az az, hogy talpra állítsuk a pénzügyi piacokat. Erre, erről beszélt Gulárasszony is. Persze, a pénzügyi piacok szolgálják a reálgazdaságot, mint ahogy azt tették régebben. Nem kis homokszemről vagy porszemről van szó itt a Ferber jelentés formájában, hanem egy rendszer szintű dologról. Gulárasszony beszélt a reálgazdaságról, ahogy mondtam. A mi javaslatunk szerintem nagyon is odafigyel a KKV-kra és a reálgazdaságra, illetve arra, hogy átlátható, hatékony, egészséges pénzügyi piacok alakuljanak ki, csak úgy, eh, ahogy azt eh, Stolojan úr is mondta, hát ő említette a saját országában bekövetkezett eh, problémákat, szükség van fogyasztóvédelemre, átláthatóságra. Ugyanakkor konkrét intézkedéseket is hozunk. Egyrészt lehetővé tesszük a KKV-k hozzáférését a pénzügyi piacokhoz. Önök is tudják, hölgyeim és uraim, hogy nálunk a KKV-k finanszírozását a bankok végzik olyan 25%-ban, 20, bocsánat, 75%-ban, 25%-ban pénzügyi piacok, míg Amerikában fordított a helyzet, ott a pénzügyi piacok finanszírozzák a KKV-kat 75% arányban. De hát az a 25% is fontos, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk a KKV-k hozzáférését a pénzügyi piacokhoz Nyilván a kivételek majd gondosan lesznek szabályozva. Említeném az ipari befektetéseket, Werner Langen úr említette, az Emirben is látható, hogy mi, mi, mi mindent tettünk a KKV-kért, illetve ott már Karasz bank rendeletében is kitértünk erre. Van egy felülvizsgálati klauzula a javaslatban. Ez nagyon fontos. Én egyébként ezt a felülvizsgálati záradékot mindig támogatom. Winkler, asszony, Winkler úr, Gálperc asszony is, Baszeszko asszony is mondták, hogy olyan pénzügyi piacokra van szükségünk, amelyek hatékonyak, mint egy kreatíva képzelőerővel rendelkeznek, nem csak a technológiát használják, hanem egyben alkalmasak arra is, hogy a joghézagokat valamilyen módon betöltsük. Göbbels úr szintén beszélt arról, hogy a valósághoz kell hozzáigazítani a szabályokat. Önök is tudják, hogy én agrárminiszter voltam a Franciaországban, és én magam is foglalkoztam azzal, hogy a mezőgazdasági piacon mennyire elterjednek az újfajta tranzakciók, a pénzügyi esedése ezeknek a piacoknak exponenciális növekedés volt, és ezzel együtt járt egy megnövekedett volatilitás, amely további veszélyeket, beleértve spekulációs veszélyeket is tartalmazott. McCarthy asszony, Schmidt úr, Klute úr, Goebbels úr, Langen úr, Beres asszony, Thomas Mann, Kutas úr, önök felvetéseire eh, az a válaszom, hogy köszönöm azt, hogy támogatják nagy vonalakban a javaslatot. Önök itt a parlamentben tovább javították az anyagot, és ez gyakran így van. Eh, én eh, megpróbálok tisztességes munkát végezni, nagy ambícióval, csak úgy, ahogy a mellettem dolgozó köz, köztisztviselők is, de önök tudnak javítani az anyagokon, és ez nagyon örömteli dolog, jelenleg is így volt például a pozíciólimitek kérdésében a parlament javított az anyagon, és önök nagy hangsúlyt fektettek a nagy frekvenciájú kereskedés szabályozására is. Göbbels úr beszélt az árképzésről, abban egyetértünk, hogy keretekbe kell foglalni, szabályozni kell ezeket a dolgokat. Egyébként én még mindig nem értjük, ugye, hogy mi történt 2010 májusában az amerikai kereskedési piacokon, az a hirtelen összeomlás, tanulmányozni kell még ezt a dolgot, de mindenképpen abból is lehetős leckéket, illetve tanulságokat lehet levonni. Önök tehát kiállnak a limitek mellett, szabályozása mellett, az amerikaiak és a G20-ak fórumán hasonló akaratról számoltak be, és egy nemzetközi jelentés szerint is ebben az irányba kell elmozdulnunk. Ole Schmidt, Barnes úr, Susa Wagner, Swingold, Beresasszony, beszéltek az Európai Bizottság szerepéről. Mi megfelelő szabályozást akartunk kialakítani, és nyilvánvalóan odafigyeltünk a jutalékokra, megpróbáltuk. Az volt az elvünk, hogy bizonyos esetekben be kell tiltani. Nyilvánvaló, hogy a portfóliókezelés, illetve a tanácsadás esetében a, az, hogy a termék gazdája fizessen, az gyakorlatilag szembe megy a függetlenség kívánalmaival. Tehát én megértem, hogy mi lenne a következménye egy teljes tilalomnak, ezért is tettünk lehetővé egy másfajta megoldást is. A PRIP szövegben pedig megerősítettük azt, hogy és jobban körülírtuk azt, hogy milyen információhoz van joga a lakossági befektetőknek. Helmer úr beszélt a londoni Cityről, nyilvánvaló, hogy a londoni City nem csak Nagy-Britannia szempontjából, hanem az egész európai pénzügyi piacok szempontjából fontos. Nyilvánvalóan meg kell erősíteni az átláthatóságot, az egészséges piacokat akarjuk látni, erről szól a MIFID is. Önök pedig, amikor valami szabályt alkotunk, akkor sokan úgy veszik, hogy ez egy London elleni támadás ehhez képest brit hatóságok és a brit kormány támogatja azokat az elképzeléseinket, amelyeknek a célkitűzése az átláthatóbb, egészségesebb piacok kialakítása. Egy liberális gondolkodó Adam Smith mondta, most szabadon próbálom elmondani, nincsen piac szabályok és erkölcs szerint cselekvő piaci résztvevők nélkül, tehát az erkölcsi aspektus is fontos. Erről szól egy kicsit a mi, munkánk, a mi munkánk így a válság után. Martin úr, valóban ön is azt mondta, hogy vonjuk le a következtetéseket a válságból, ezt tesszük, figyeljünk oda a polgárok akaratára, akik nem akarják megfizetni a szabályozói arbitrás költségét a jövőre nézve. Hölgyeim és uraim, tehát összegezhetünk, szükség van pénzügyi piacokra, Gulár asszony is nagyon ö, helyesen ezt kijelentette, átláthatóságra van szükség. Nyilván meg kell majd vizsgálni, hogy minden kis kaput bezártunk-e, hogy tényleg nem lesz-e lehetséges a szabályozói arbitrázs, és hogy megfelelünk-e a, az átláthatóság, illetve a nyomonkövethetőség feltételeinek. A nyomonkövethetőséget is említette Werner Langen, McCarthy asszony pedig szintén jelentős munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ez is mutatja, hogy például a szankciók kérdésében beleértve a bűnügyi szankciókat is történhet várható előrelépés. A pénzügyi piacokat tehát a reálgazdaság szolgálatába akarjuk állítani, minden egyes olyan jogszabályal, amit javasolunk, nyugdíj, legyen szó nyugdíjalapokról, vagy erről a jogszabályról, vagy a hosszú távú befektetések szabályozásáról. Nem csak, hogy nem akarjuk penalizálni a hosszú távú befektetéseket, hanem kifejezetten előmozdítani szeretnénk azokat. Palc úr beszélt arról, hogy fontos a pénzügyi nevelés vagy oktatás szerepe. Én ezt felírtam, ez nagyon fontos. Még egyszer köszönöm Ferber úrnak azt, hogy egy ilyen nagyon bonyolult szöveggel kapcsolatban ilyen nagyszerű munkát tudott végezni. Remélhetőleg föl tudjuk tenni hamarosan az íre a pontokat. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a jelentéstevőt illeti a szó Markus Ferber urat két percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársak, rövidre fogom. Először is örülök annak, hogy ilyen körű támogatást kaptam a szélső baltól a szélső jobbig. Ez nem mindig jó, most azonban jó, mert talán így a közepén eltaláljuk a lényegi irányt. Aztán itt egy pénzügyi piacszabályozásra van szó, lássuk be. Arról van szó, hogy milyen kereskedés, pénzügyi termékek kereskedése folyik. Az mindig eleve sui generis összefügg a kockázattal, hiszen kockázatmentes pénzügyi piac nem létezik. Tehát aki az ördögöt a falra festi, az nyilván semmilyen szabályozással nem lesz elégedett. Nem ez a szándékunk, hogy ezeknek, ezeket kielégítsük, hanem az, hogy arról gondoskodjunk, hogy minden kereskedés, amely pénzügyi termékekkel folyik, egy bizonyos szabályozási kereten belül történjék egyrészt, másrészt pedig az, hogy ezek a pénzügyi piacok hozzáadott értéket generáljanak a, a gazdaság számára, és ne öncélúan működjenek. Ha van tanulság a 2008 előtti időkről, arról, hogy hogyan, tudta, hogyan önállósodtak járták a maguk útját a pénzügyi piacok, és nem szolgáltattak semmit a, a, a reálgazdaságnak, akkor ez a tanulság levonható, fájdalmas tanulság, de legalább levontuk. Köszönöm szépen mindenki munkáját, az összes árnyék előadó együttműködését. A következő hónapokban a tanácssal kell majd leüljünk, reméljük jó eredményre jutunk. Remélem, hogy az a jó szellem, ami az elmúlt hónapokban, sőt akár években kialakult a e téma körül, előre viszi majd a tárgyalásokat a tanácsal is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferber úr. Ezzel zártuk a téma vitáját, a szavazás holnap 11 óra 30-kor lesz. Következő napi rendi pontunk